You know, I cannot stand this. Good afternoon. It's... Üdvözlök mindenkit. Jó dolog, hogy mindenkit itt üdvözöltek, de örülnék, ha le is ülnének, hogy elkezdhessük az ülést. és azt szeretném, ha a jövőben időben érkeznének, ez annyival udvariasabb lenne, hogyha háromkor érkeznének, és nem 15 perccel utána. Igen, tudtam, hogy a lengyel képviselőkre számíthatok, hogy a rendet nagyra tartják, és nagyra tartom ezt a reakciót, úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt van, és kezdjünk neki a munkának. Három félnapos ülésünk lesz. Úgyhogy kérem, hogy ne adják föl, legyenek türelmesek. If I'm shouting, give me a sign, and if I mert nagyon sűrű a napi rendünk, úgyhogy kérem, hogyha nem vagyok követhető, akkor szóljanak. Tehát nagyon örülök annak, hogy a kérelmezőket is itt üdvözölhettem, a tagállamokból, a tagállamok képviselőit és a bizottság képviselőit. Ami a gyakorlati kérdéseket illeti, szeretném elmondani, hogy a 0344.14-es petícióval együtt holnap délután egy másik petíciót is letárgyalunk, mert ugyanarra a témára vonatkoznak. Ezen kívül a 1660 per 13-as petíciót újra tárgyaljuk. Ez az elnök üzenetei között szerepel, és ez egy ír petíció a pénzügyi válságot illetően. Hogy őszinte legyek, nem vagyok róla meggyőződve, hogy van ennek értelme, hogy újra belekezdjünk ebbe a petícióba, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy bármit változtathatnánk az eddigieken. De a téma fontos, Úgyhogy a koordinátoroknak átadjuk ezt a petíciót, hogy megvitassák. Ezt elfogadják a kollégák? Szerintem ez egy igen kiterjedt téma, és nincs erre időnk itt. Tehát átadjuk a koordinátoroknak, jó? Most pedig. A legfontosabb dolog, Amit tehetek ma, az az, hogy teljes figyelmet szentelek mindenkinek. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy David Lowe, aki a titkárságot vezette évekig, a hónap végén nyugdíjba vonul a parlamenttől, megünnepelhetjük a munkásságát, és az ülés végén holnap este várjuk Önöket egy kocintásra a terem előtt, úgyhogy kérem, most még számoljanak be bármiről, most még velünk van. Ezen kívül Virpi Kökke asszonyt is szeretném üdvözölni, aki a titkárságunkat vezetni fog, ez február 1-től. Kérem, álljon föl! Virpi finn nemzetiségű, és az elmúlt öt évben az intranet szolgáltatási osztályt eh, vezette, és a vállalati parlamenti internetet kezelte, és más belső kommunikációs eszközöket. 35 beosztottja volt, és az ENVI szakbizottságban, a Budget szakbizottságban és a parlamenti sajtószolgálatnál is dolgozott, és előtte a Finn foglalkoztatásügyi miniszter, minisztériumban dolgozott kutatóasszisztensként, úgyhogy csodálatos, hogy itt van velünk, és várjuk az együttműködésünket. Kedves kollégák! elárulhatom, hogy tökéletesen beszél svédül. Ami azt jelenti, hogy vigyázzanak. Nem, ez csak egy vicc volt, de kitűnően beszél svédül. Én pedig megtanulok majd tőle néhány szót finnül. So, those were my, my notes, and I would like now to... Tehát ennyit szerettem volna mondani. Most pedig hogy Ambroise Perrin úr, aki a szocialistáknak a policy advisor pozíciót betöltője, nem én látom, biztos elment most, de ő is nyugdíjba vonul. És ez az utolsó ülés a PETI szakbizottságban. De nem vonul nyugdíjba, mert 97 óta megírja a szocialista frakció történetét a parlamentben, úgyhogy látni fogják még a folyosókon. De kérem, tudassák velőle, vele, hogy bejelentettem a nyugdíjba vonulását, és gratuláljanak neki. Akkor térjünk át a napirendre. Kérem, hogy a napi rendek kapcsolatban jelezzék az együttértés, ö, Elfogadják? Igen. Van-e bármi felvetendő témájuk, vagy áttérhetünk magukra a petíciókra? Az első petíció. Miha Regacsár, nagyon sok aláírást kapott arról, hogy a szlovéniai Krász régiónak az ingetlen spekulációval és az UNESCO világörökségi helyszínek elpusztításával szembeni védelméről számol be. Nagyon örülök, hogy sok szlovén képviselő van itt velünk ma, és ezzel a bevezetővel át is adnám a szót Thomas Widmannak, a bizottság képviseletében. Itt van Widman úr? Akkor tessék, kérem. Köszönöm szépen. Fideman úr vagyok a bizottság részéről. Ezt a petíciót illetve nem egészen világos számunkra a kérelem tárgya. Már 2011-ben ez a szakbizottság foglalkozott a kérelemmel, és megkérték a kérelmezőt arra, hogy plusz információkat szolgáltasson. De amennyire legalábbis mi tudjuk, nem reagált azóta erre a kérelemre, úgyhogy új információk, napra kész információk nincs de igazából úgy látjuk, hogy két fenntartása van a kérelmezőnek. Az egyik, ennek a Krasz régiónak a környezetszennyezés elleni védelme, a másik, és valószínűleg ez a fő aggodalma, az, hogy a mezőgazdasági termőföldeket megőrizzék ilyen funkciójukban. Valószínűleg azért, mert a termőföldeket nagy mértékben felvásárolják külföldi állampolgárok, és ez az termőföldek árának növekedéséhez vezetett. Úgy tűnik, hogy 2011-ben, amikor beadta a petíciót, a kérelmező azt szerette volna, hogyha korlátozzák a külföldiek által eszközölt termőföld felvásárlásokat. Csak hogy ez a tőke szabad mozgási elvének ellentmond, de májusig, 2011 májusáig Szlovénia és más tagállamok és prioritást biztosítottak a saját állampolgáraik számára ezügyben. A csatlakozási szerződés keretében 7 évig nyílt erre lehetőség. 2011-ben, amikor a kéremet beadták, Szlovénia kérthette volna, hogy ezt a derogációt meghosszabbítsák. De úgy tűnik, hogy a petíció arról szól, hogy a szlovén kormány nem kérte ezt a meghosszabbítást, ennek az átmeneti időszaknak a meghosszabbítását, de természetesen ez nem kötelezettsége Szlovéniának, nem sérült a közösségi joganyag. Viszont a tőke szabad mozgása Ez kizárná a nemzetiségi állampolgári alapon való megkülönböztetést de igazából itt arról van szó, hogy a föld spekulációt megakadályozzák, illetve hogy a termőföldek továbbra is mezőgazdasági felhasználásra kerüljenek. Ezen kívül nem hallottunk plusz információkat, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy lezárhatjuk ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm. Kollégák, Bogovics úr. Thank you very much. Uh, as, uh, I... Köszönöm szépen. Ahogy a bizottság elmagyarázta, Ezt a petíciót a termőföld kereskedelem tetőpontján nyújtották be, és a területtervezés az önkormányzatok és a kormány feladata volt, később azonban nagyon sok minden változott. Korábban kisfalvakról beszéltünk, régi házakkal, aztán megjelentek a nagy pénzek, illetve hát Olaszország határához közel vagyunk, Jubjánához is, és nagyon sok új épület emelkedett. 2011-ben, ahogy ön is mondta, ez volt a 7 éves átmeneti időszak a tagság kezdete óta, és hát a miniszterelnöknek és Szlovéniának lehetősége lett volna meghosszabbítást kérni. De ahogy ön is mondta, nem nyújtottunk be ilyen kérelmet 2011-ben. A probléma viszont fennmaradt, a föld, de különösen a termőföld ára ma sokkal magasabb, mint korábban, és azok, akik termelni akarnak, azok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, úgyhogy Szerintem valamit tennünk kell ezen a területen, és meg kell hallgatnunk a kérelmezőket. Szerintem lehetne nyitva tartani ezt a petíciót, és a szlovén parlamentben fölvettettem ezt a kérdést annó 2011-ben a miniszterelnöknek, és értem, hogy mit lehetett akkor tenni, mit lehet ma tenni, de valamit tennünk kell. Soltesz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már elhangzott, a Szlovéniának volt arra lehetősége, hogy az átmeneti időszak meghosszabbítását kérje 2011 után. Nem történt ilyen aktív lépés a szlovén hatóságok részéről. Úgyhogy mi támogatjuk ezt a polgári iniciatívát, de különösen a környezetvédelmi aspektusát. A szlovén kormányt felszólítjuk, hogy vegyék figyelembe ennek a petíciónak minden aspektusát. és hogy tartsák be vonatkozó uniós jogszabályokat, amelyeknek célja többek között a vízforrások és a biodiverzitás védelme, illetve a kulturális és a természeti örökség védelme. Köszönöm. Fajon asszony. Nem, nem. Jó, kollégák? Péter? Okay, should, do you want to go outside and, and have an argument privately or? Nyugodtan kint a folyóson vitatkozhatnak arról, hogy ki kapjon először szót. Kiri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Így jár az ember, hogyha vannak olyan termőföldjei, amelyeknek nem megfelelő esetleg a besorolása, illetve ahol UNESCO-s örökség terül el. És hogyha megpróbálják az ilyen területeket más célra fordítani. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor mindig nagy a spekuláció veszélye. De amikor UNESCO-s világörökségi listáról van szó, akkor természetesen védeni kell ezeket a területeket. Az, hogy ezeket a földekre átmeneti időszakat kérnek, vagy nem, azt eldönthetik szabadon. Ennek ellenére a szlovén kollégáknak köszönetet szeretnék mondani, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy figyelnünk kell erre a témára, hogy a szlovén kormány intézkedéseket foganatosítson. amely megoldaná a szlovén, illetve külföldi állampolgárok közötti különböz, megkülönböztetés kérdését. Szerintem ez egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük. Peter, most akkor? eljárhatnánk úgy, hogy miközben a bizottság azt javasolja, hogy zárjuk le a petíciót, mi szeretnénk azért tisztázni dolgokat. Nem azért, mint hogyha hathatnánk a kormányra, hanem hogy megfogalmazzuk a véleményünket. Úgyhogy a szlovén kollégákat arra kérem, hogy írjanak egy levelet a kormányuknak, és kérdezzék meg hivatalosan, hogy mik a következő tervezett lépések, és ö, még hogyha le is zárjuk a petíciót, azért mindig fontos, hasznos lehet a véleményünket megfogalmazni, meg nekik sem árt, ha tudják, hogy követjük az ügyet, és ha most nem is találtunk semmi jogi problémát, éberek vagyunk. Peter? Természetesen egyetértek elnök asszony javaslatával, egy kis kiegészítéssel nem tudom, hogy a szlovén kollégáknak mi a legjobb. Általában a petenseknek azt szoktuk mondani, hogy a problémák nagyobbik részét mindig a tagállamon belül kell megoldani. A szlovén parlamentnek is bizonyára van egy illetékes bizottsága. Tehát lehet, hogy annak a Nemzeti Petíciós Bizottságát kéne célba venni. Csak kiegészítésképpen mondom ezt. a tagállamoknak nagy a kompetenciája. És érdemes kihasználni ezt a lehetőséget. Udvariasan szépen, ahogy szokták is, esetleg a nemzeti parlamentbe is ezt benyújtani. Nem tudom, hogy a szlovén parlamentben van-e petíciós bizottság. Van? Van. Na hát akkor egyfelől azt javasoljuk, hogy írjanak levelet a kormánynak és a petíciós bizottságnak is. Jó? Akkor ezt a témát lezárhatjuk? Akkor rátérünk a következő petícióra, ami a cápa uszonyok kereskedelmével kapcsolatos 1816 per 2013 számú petíció. Alexander Steinnak adok ma szót a bizottság részéről. Köszönöm. Önök megkapták már írásos válaszunkat, ehhez képest nem változott végül is semmi lényeges, csak röviden összefoglalom, hogy mi is ez a téma. A bizottság nem javasolhatja a cápa uszony kereskedelmének betiltását, mert a, az EU szabályai azt mondják ki, hogy mindaddig, amíg fenntartható egy halászati kereskedelmi tevékenység, addig nem szabad korlátozni. De ö, nyilván ez egy halászati, hallgazdálkodási kérdés, és globális értelemben az EU egyébként világszerte ö, a cápák védelmiért fellép, az EU vizeken ö, az EU hajói által kifogott cápákat monitorozzuk, és 2013-ban megjelent egy részleges korlátozás, másfelől a bizottság aktívan támogatja a szápauszony levelasztást általában. Jó hír ebben az összefüggésben, hogy tavaly év novemberében az Észak-Atlanti Halászati Szövetség már ö, hozott olyan döntést, hogy a saját területén tiltja a cápolószín leválasztást, tehát a dolog elmozdulóban van, még hogyha nekünk nincs is erre kompetenciánk, és támogatjuk a veszélyeztetett szápafajok védelmét, nem csak a CITES egyezményen belül, az állat és növényfajok nemzetközi kereskedelmi szóló egyezményen belül, hanem az ISZ-en belül is. És a kettes függelékben felsoroljuk azokat a ö, cápafajokat, amelyek védelmet érdemelnek. Tehát globális értelemben támogatjuk a kihalófélben lévő cápák védelmét, a CITES-en belül és kívül is, és az importot is felügyeljük. Ha kiderülne, hogy nem fenntartó ezeknek a halászata, akkor nem zárjuk ki természetesen a tilalom megfogalmazását sem. Köszönöm szépen. Megnyitom az eszmecserét. Mobilnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Világos szerintem, hogy a cápák esetében nem beszélhetünk fenntartható halászatról. Ha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy 73 millió cápát fognak ki és ölnek meg évente, és ezek közül nagyon sokat mélytengeri halászati tevékenység során fognak, nem szándékolt módon, tehát nem célfajként, és 96-ban 15 veszélyeztetett szápafaj volt, most már 180 szápafaj veszélyeztetett, és van rajta a, benne a vöröskönyvben, tehát itt ideje van a cápa halászat betiltásának. Nem mondhatjuk azt, hogy a cápa halászat fenntartható. Senki nem kér más szót? Úgy látom, hogy nem. Akkor a bizottság leszögezte, hogy nem változott semmi az írásbeli véleményhez képest. A halászati bizottság pozitív jelentést fogadott el, amióta ez a téma napirenden van. Tehát javaslatunk az, hogy zárjuk le ezt a petíciót, ha jól értem a kollégákat, de megfontoljuk, hogy a jövőben tiltó módon fogunk eljárni, de ebben a konkrét esetben nincs okunk arra azt mondani, hogy fenn kell tartani a petíciót, úgyhogy lezárjuk azt, jó. Köszönöm szépen, rátérünk most Patricia Balzerini asszony petíciójára, a Fondo Docce természetvédelmi terület védelméről Piemont régióban. Márko Cipriánnak adok először szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Ebben a petícióban a Petens egy konkrét projektre tesz panaszt, hogy egy természetvédelmi területen golfpályát akarnának építeni Piemontéban. Ez a természetvédelmi terület rajta van a madár és habitat irányelvekben is, a Natura 2000 óta. A petens szerint egy golfpálya építése aláássa mind a természeti, mind a táj értékeket. A Nature irányelv nem tiltja a Natura 2000 területeken belül a fejlesztéseket általában, csak azt írja elő a tagállamok számára, hogy értékeljék eseti alapon, hogy egy adott fejlesztés, projekt rendelkezik-e súlyos természetkárosító vagy tájképkárosító hatással. Tehát ezt itt is értékelni kell konkrétan, és ha ennek az értékelésnek az eredménye negatív, akkor a projektet csak nagyon szűkkörűen lehet engedélyezni az irányelvvel összhangban. Sok-sok feltétele van ennek, hogy nincs -e egyéb közérdek, ami sérülne, és kompenzációt is kell fizetni, és így tovább. A, a bizottság megvizsgálta a benyújtott dokumentumok alapján ezt a konkrét esetet, egy szakvéleményt is megírt a helyi természetvédelmi ügynökség, amely egy amely azt a hatástanulmányt kritizálta, amelyet a megvalósító nyújtott be, annak a gyenge pontjait kiemelve, a regionális természetvédelmi hatóság több ponton ö, negatív hatást tud bizonyítani abban az esetben, hogyha a projektum megvalósul. A számunkra rendelkezésre álló információk alapján azonban tudtunk al, az olasz hatóságok még nem adtak engedélyt erre a projektre, tehát ebben a fázisban a hat per 3-as pontja a Habitat irányelvnek értelmében ez az elemzés engedélyezés folyamat még tart az hatóságok által, tehát ebben a pillanatban beavatkozásnak nincs helye részünkről. Megnyitom a vitát. Nyilván óra. Köszönöm szépen. Csak azt szeretném elmondani, hogy mivel még nincsen eredménye a hatósági engedélyezésnek. Itt egyszerűen nyitva kell tartani ezt a petíciót, és követni, hogy mi történik a konkrét esetben, és akkor zárni azt le, hogyha vagy pozitív, vagy negatív fejlemény tetten érhető. Kívánne más hozzászólni? Elnézést kérek, hogy nem tudok egyetérteni a kolléganővel, de a következőt gondolom. Olaszországban nagyon sok bürokratikus szabály van. Régiónként is különböző, és nagyon kevés a beruházás, most a válság miatt különösen. Most még tovább bonyolítani és nehezíteni egy ilyen egyszerű és nem túl nagy projekt megvalósulását, szerintem nem észszerű. Itt nincsen konkrét, nem sérül konkrétan európai szabály. Szerintem itt eh, a projekt leállítása vagy betiltása nem csak, hogy nem jó dolog, hanem káros. Helyi, önkormányzati, regionális szinten nagyon sok projekt hal meg a túlszabályozás miatt, bőven van nemzeti szinten is védelmi szabály, ami a beruházókat köti és visszatartja. Nagyon nehezen adnak a hatóságok engedélyt bármire, és ha nem adnak engedélyt, nem adnak, de ha igen, akkor abban mi ne kössünk bele. Ha belenéznek a dokumentumba, önök is látják, amit a bizottsági képviselő is idézett, hogy a regionális természetvédelmi hatóság véleménye szerint a benyújtott hatástanulmány a projekt megvalósítója által nem elég koherens és átfogó, és valószínűleg több súlyos negatív hatása lesz ennek a golfpályának ezen a Natura területen. Ezt látjuk leírva, a bizottság is elmondta. Tehát ezek tükrében mi szerintem csak annyit tehetünk, hogy megírjuk a környezetvédelmi hatóságnak, hogy megkaptuk a petíciót, és ahogy az előző esetben is, mindkét fél tudomására hozzuk, hogy mi éberek vagyunk, ez csak egy levél, amelyben felhívjuk a figyelmüket, hogy nagyon figyeljenek oda, mert mi is nagyon odafigyelünk. Ezt majd itt úgysem tudjuk eldönteni, tehát szerintem ezt tartsuk nyitva. Nem értek egyet, elnök asszony. Most Kada úrnak adok először szót. Jó, küldjünk levelet de mielőtt választ kapunk a levélre, furcsa lenne, ha lezárnánk ezt a petíciót, tehát azzal nem értek egyet, hogy a levélküldéssel együtt lezárjuk a petíciót, küldjük el a levelet, de még tartsuk nyitva a petíciót. Akkor tudjuk majd lezárni, hogyha érdemi döntés született. Előtte nem. Itt nem ért mindenki teljesen egyet, akkor azt javaslom, hogy küldjünk levelet, amelyben hivatkozunk a bizottság által előadottakra, és tartsuk nyitva a petíciót addig, amíg a helyi hatóság nem döntött. Rendben? Jó, akkor így fogunk eljárni. on the next one i am happy to welcome the petitioner Köszönöm szépen. Francisco Montoya Zsója itt van. Remélem jól ejtettem ki a nevét. Ön a Collectivo Ornitologo eh, Siguena Negra nevében van itt, és megadom a szót. Köszönöm szépen. Ami ezt a petíciót illeti, ez egy kifejezetten régi projekt, már tíz éve dolgozunk ezen. Spanyolország és Marokkó közötti villamos vezeték ről van szó. Ezzel kapcsolatban készült már egy környezetvédelmi hatástanulmány is, tehát egy nagy feszültség alatt álló villamos vezetékről van szó, amely Spanyolország, Gibraltar, Marokkot kell, hogy össze összekösse, és ez a um, Playa de los Lancisen érkezne be Spanyolországba, amelyet azóta már uh, környezetvédelmi, illetve környezetvédelmi területté nyilvánítottak. Ezzel kapcsolatban, ami a kompenzációs intézkedéseket illeti, ez nem történt meg. Ilyen kompenzációs intézkedés lett volna, hogyha földeket vesznek meg például, annak érdekében, hogy kiegyenlítsék a ezeknek a, ezeknek a negatív hatásokat. Ezeket az intézkedéseket kellett volna meghoznia a villamos áram szolgáltatónak, de ezt nem tették meg, sőt, arra kérték a minisztériumot, hogy a minisztérium vezesse be ezeket az intézkedéseket, de ez sem történt meg. Most egy új építési projektet mutattak be, egy központot építenének, amely a klímaváltozás hatásait vizsgálná. És ez a habitat, a védelmi terület közepén lenne, és ott építenék ezt meg. Itt látják jobb oldalon az építési területet, amely körülbelül fele akkora, mint a Lifa település, amely mellette van. Aztán az Európai Bizottságnak akkor újra, ezek után újra írtunk, itt arról volt szó, hogy az tervezett kompenzációs intézkedések törvényesek vagy nem. Aztán 2013-ban válaszolt az Európai Bizottság, és azt mondta, hogy jóvá hagyták a kompenzációs intézkedések módosítását. Mindazonáltal még mindig nem készült el a környezetvédelmi hatástanulmány erre a projektre. Mindeközben azt a választ kaptuk, hogy már készítettek egy hatástanulmányt, de ezt soha nem kaptuk meg, és a minisztérium pedig nem adta át, nem tudja átadni nekünk. Ami az eredeti tervet, vagy az eredeti projektet illeti, a Natura 2000-es hálózat egy részét tönkretennék ezzel, Los Lances strandját és most a védett terület kellős közepén építenének fel egy új épületet, ez egy új projektet. Az első területen a habitatról volt szó és közösségi érdekről, a második pedig, mint egy kompenzációs intézkedés, két közösségi érdeket érintő zónát érintene ez. Anélkül, hogy ezeknek a, a um, adottságait felmérték volna. Egy újabb hatástanulmányt kellene készíteni ezzel kapcsolatban, tarifa településnek pedig nincs meg a megfelelő hatástanulmánya az új mm, projekttel kapcsolatban. Tehát nem tudjuk, hogy ez a kompenzációs intézkedés, vagyis az új épület felépítése, nem tudjuk, milyen hatással lesz a környezetre, illetve a polgárok életére. A település rendezési terve, a tarifa településnek nem tartalmaz hatástanulmányokat, és az illetékes környezetvédelmi hatóság azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban már készült egy önkormányzati jelentés, de ezt soha nem kaptuk meg. Ami az áramszolgáltatót illeti, ez a De Milres alapítványjal áll kapcsolatban, ebben eh, madarakra vonatkozó tanulmányokat készítenek, holott ezek már léteznek. A legrosszabb az egészben az, hogy ez a második eh, új épület, amely az első projektből adódik, ezeket EU-s pénzekből akarják finanszírozni. Eh, ez a az alapítvány ugyanis Európai Uniós pénzeket kap, és ebből finanszírozhatja ezeket a projekteket. A másik oldalon, de ez már inkább nemzeti téma, láthatjuk, hogy az európai eszközök célja, hogy megépítsék ezt az épületet, de közben nagyon kevés az idő. Egykori katonai területen építenének, de ezt a területet csak 15 évre kapta meg a település, tehát az Európai Intézmény, az Európai Unió projektjének csak 15 év áll rendelkezésre. Azt mondja az Európai Bizottság nekünk, hogy itt Európai Uniós eszközök nem támogatják a projektet, holott itt a projektet reklámozó táblákon ott van az Európai Unió logója. Itt pedig láthatják, ez egy kicsit kevésbé nehezen érthető dolog. Jobb oldalon láthatják azt, amit a spanyol kormány a projekt megvalósítójától követel, bal oldalon pedig az látszik, hogy mit finanszíroznak Európai Uniós eszközökből. Ez azt jelenti, hogy végeredményben az európai polgárok fizetik meg ezt a projektet, és ez kellene, hogy a kompenzációs eszköz legyen. Ezt az egész projektet, ha nézzük, már vagy tíz éve harcolunk ez ellen. Újra és újra elhalasztják ezt a válaszokat, nem kapjuk meg a kérésünkre, kérdéseinkre. a hatástanulmány, illetve a kompenzációs intézkedéseket módosítják, holott a bizottság szerint ezeket nem lehet nem lehet módosítani. Érdekes módon a környezetvédelmi hatástanulmányokat az archívumban sem lehet megtalálni, úgyhogy úgy tűnik számunkra, hogy ezek a környezetvédelmi hatástanulmányok valami mechanikus dolgok, hogyan lehet így a környezetet védeni Spanyolországban, újra és újra építkeznek, nem állnak le az építkezések, és az építkezések kompenzációs eszköze a további építkezés. Ezt követeljük a petíciónkkal, hogy azt kérjük, hogy ezt a projektet állítsák le. Természetesen ehhez kellene, hogy készüljön egy környezetvédelmi hatástanulmány, de ehhez a projekt tulajdonosának kell vállalnia a környezetvédelmi károk hatá- ö, kifizetését. A projekt teljesen megváltozott, most már nem, ugy, nem olyan formában létezik, mint kezdetben. Az alternatívákat soha nem vizsgálták meg, egyszerűen csak az eredeti projektet vagy tervet akarják követni, és végeredményben mi fizetjük meg ennek az árát. Köszönöm szépen. I thank you very much. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a bizottságnak. Capriani úr. Köszönöm szépen. Először is néhány szó az eredeti tervvel kapcsolatban, amelyet megemlít a petíciót benyújtó. Spanyolország és Marokkó közötti elektromos vezetékről van itt szó. Az Európai Bizottság már egy Európai Uniós kísérleti vizsgálatot indított, és a rendelkezésre álló, a spanyol hatóságoktól beküldött dokumentációt megvizsgálta. Az akkori vizsgálat eredménye az volt, hogy nincs ennek szignifikáns negatív hatása a habitat, az erre közösségi érdek alatt álló területnek a az élő, területen lévő élőhelyre, illetve állatvilágra. Negatívan, nem érték, érte, érintette volna negatívan eh, ennek a területnek az integritását a projekt. Ezzel az Európai Bizottság lezárta a kísérleti eh, vizsgálatot. Ez fontos. A spanyol hat hatóságok eh, kompenzációs eszközök csomagját fogadták el, de figyelembe véve hogy nem volt itt szignifikáns negatív hatása a habitat és species um, összességére. Így tehát a hatos cikk négyes bekezdése a habitat irányelvnek um, itt um, érdemben nem merül föl. Később a spanyol hatóságok módosítottak egyes kompenzációs intézkedéseket, és ezeknek egyes elemeit módosították, vagy helyettesítették újakkal. Az új kompenzációs intézkedések között van a vándorló madár, madarak, vándormadarak és a klímaváltozással foglalkozó központ megépítése. Ebben szerepet játszik, hogy itt korábbi katonai épületeket használ, hasznosítanának újra. Az általuk megkapott információk alapján az új intézkedésekben való megállapodás előtt a spanyol hatóságok megkérdezték a, megkérték a projekt tulajdonosát, hogy indokolja meg ezeket a módosításokat, és, és ezeknek a hatását mind az építkezés, mind pedig a központ későbbi működése alatti hatását vizsgálják meg. Az így nevezett, az így két screening alatt nem mutattak ki semmilyen negatív hatást ezen központ megépítésével kapcsolatban. Ezért a rendelkezésre álló információkkal és a petíciót benyújtó által küldött dokumentáció alapján nincs arra alap, hogy azt mondjuk, hogy ennek a központnak a megépítése a Natura 2000-es területet negatívan érinteni. Az Európai Bizottság nem állapította meg a Natura irányelv megsértését, és ezért nem tervezünk további intézkedéseket a spanyol hatóságokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Rosszabb. Köszönöm szépen. Én ott folytatom, ahol a bizottság abba hagyta. De először szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának. Nos, igen, erről a villanyvezetékről van szó, is felmerült, hogy ez érintheti a habitat irányelvet. 2011 óta követjük itt az eseményeket, és akkoriban merült föl ez a kérdést, megvizsgáltuk, hogy a környezetet károsan érinti-e ez a projekt, vagy nem. További vizsgálatot rendeltünk el 2012-ben, és ebből is az szűrődött le, hogy semmilyen negatív hatása nem lesz ennek. És aztán a helyi hatóságokkal felvett kapcsolat után is azt állapította meg az Európai Bizottság, hogy itt nincsenek negatív hatások. 2013-ban <coughs> megérkezett a válasz, és az Európai Bizottság tehát lezárta az ügyet. Ezt hiszem, hogy egy kicsit Későn érkezett ez a petíció, most az új tényeket nem ismerem, de kérdezem a kollégákat, hogy érdemes-e nyitva tartani ezt a petíciót, vagy le kell -e zárni, attól függően, hogy a bizottság mit tervez. Köszönöm. Megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy bizony eltérés van a bizottság által elmondottak és a petíció benyújtója által elmondottak között. Én már régóta dolgoz, vagy sokáig dolgoztam Spanyolországban, környezetvédelmi törvényhozásban, hatástanulmányokkal foglalkoztam, környezetvédelmi hatástanulmányokkal. Tudom, hogy ezek nem mindig annyira megbízhatók, hogyha jól értettem, miután a petíciót benyújtója is elmagyarázta, hogy miről van szó, az a helyzet, hogy tulajdonképpen új projektre kerül sor hatástanulmány nélkül, függetlenül attól, hogy korábban mi hangzott el más projektek eh, során. És nem tartják be eh, ezeket az kompenzációs intézkedéseket, ez is már eh, szokásos Spanyolországban, amit nem értek, az a finanszírozásra vonatkozik. Az Európai Bizottság szerint nincs EU-s finanszírozás, de a plakátokon meg látjuk az Európai Bizottság vagy az Európai Unió logóját. Na hát akkor ezzel kapcsolatban mégiscsak felmerül a kérdés. Most mi a helyzet? Spanyolországban egyszerűen oda ö, nyomják az Európai Uniós plecsnit mindenhova? Vagy mi a helyzet? Nem értem. Hol van a kutya elásva? És még egy dolog. Ami ezeket a környezetvédelmi hatástanulmányokat illeti, Spanyolországban gyakran az a helyzet, hogy nem javasolnak alternatívákat. Nem tudom, hogy ez ebben az esetben foglalkoztak-e azzal, hogy meg lehet-e valósítani eh, ezt a projektet másút, ahol kevesebb negatív hatása van. Ez nem világos számomra. Aztán a petíció benyújtója beszélt a korrupcióról, a hat, a nyomásgyakorlásról, hát ezt is ismerjük, ez is ismerős már Spanyolországból. Én szerintem ne zárjuk le, én nem ásnám el ezt a projektet, én további vizsgálatokat rendelnék el, sőt, megnézném azt konkrétan, hogy megvalósult -e ez a környezetvédelmi hatástanulmány, milyen alternatívák vannak, hol a pénz, honnan jött a pénz, hova megy a pénz, és aztán egy kérdésem van az Európai Bizottsághoz is. Önök elmentek a helyszínre? Megvizsgálták az építkezés területét, vagy csak a spanyol hatóságokat hallgatták meg? Azért ez nem ugyanaz, hogy az ember saját szemével lát valamit, vagy csak olvassa valakinek a tollából. Ebben így tehát, hát tudni szeretném, hogy mit láttak, ha voltak a helyszínen. Dori Cabrász képviselő, köszönöm szépen, elnök asszony. A petíciót benyújtó nagyon fontos ellentmondásokat mondott el, és az Európai Bizottság ezzel nem foglalkozott. Ami a hatástanulmányot hatástanulmányt illeti, most ez van, vagy nincs, azért ez mégsem ugyanaz, ami pedig az európai eszközöket illeti, amelyeket kaptak, de erre, arra használják, ez sem teljesen világos, a bizottság erről nem nyilatkozott, ezek nagy jelentmondások. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy semmiféle negatívumot nem állapítottak meg, de, azt, de 2011-ben volt ez így, de a petíciót benyújtó 2012-es megállapítás javaslatról beszél. Akkor született egy új javaslat, amely el, úgy tűnik, hogy rosszabb volt, mint az eredeti. Aztán még egy dolog, ezek a um, kártalanítási vagy kompenzációs intézkedések. Hogyha mindegy mi annyira jól működik, és nincs negatív hatás, akkor minek kompenzációs intézkedés? Hogyha semmi problematikus nincs az egész projektben, akkor minek kompenzációs intézkedés? Hát az azért mégis mégiscsak furcsa. Uh, hogyha ezt nem tudják lezárni, akkor semmi esetben, semmi esetre sem lehet lezárni ezt a petíciót. Köszönöm. Márton úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először azt gondoltam, hogy nem kell hozzászólnom, mert minden világos volt, az Európai Bizottság válaszával, de most, miután meghallgattam a többiek hozzászólását, azt gondolom, hogy nem tudom, milyen kutya lenne itt bárhol is elásva, egy dolog azonban semmi nem e, működhet. Nem mondhatjuk itt az Európai Bizottságban egyszerűen, hogy van itt korrupció, meg nyomásgyakorlás. Csak azért, mert egy képviselő ezt mondta, azért ez nem így van. Itt ezt a bíróságnak kell megállapítani. Ez nem e, mondhatunk mi itt ilyen, tehetünk mi itt ilyen jelentéseket indoklás nélkül, hogyha törvénysértésre, szabálysértésre került sor, akkor ezt megfelelően kell kezelni. A korrupció, hát ezt nem lehet itt vizsgálgatni, vagy bíróság elé kell vinni, vagy csöndbe kell maradni. Mi pedig az alternatív helyszíneket illeti, itt arról van szó, hogy az irány, hogy a jogszabályt betartják, vagy nem. Az Európai Bizottság azt mondták, hogy mindent pontosan betartanak, hát itt a szakbizottságban néha megpróbálunk egy kicsit előbe menni a dolgoknak. Persze a koncepciót eh, tisztázni kell, ez nagyon jó, de hogyha valami nem világos, akkor azt tisztázni kell. Ami ez a kijelentés, hogyha kompenzációs intézkedések vannak, akkor előtte biztos volt valami jogtalanság, hát azért ez nem működik, ez nem úgy van. Például hogy a temető közelében valósul meg valamilyen projekt, akkor is vannak kompenzációs intézkedések, akkor is, hogyha ez önmagában nem illegális. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy itt egy kicsit, kicsit hev, hevesebb vita kezdődik. Most egy pillanat, pillanat. Még nem adtam szót senkinek. Álió Guzman is a listámon van, tessék. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy az a e, benyomásunk, a petíciót benyújtó és Szebrajos és Gábrosz kollega e, által elmondottak mellett szállnék sikra, szerintem is nyitva kell tartani a petíciót. Az Európai Bizottság válaszát a 2015-ben felmerült változások előtt fogalmazták meg, és az a kérdés, hogy Európai Uniós pénzeszközök folynak vagy nem folynak, erre nem sikerült választ kapni. Ezért nyitva kell tartani a petíciót. Köszönöm szépen. Thank you. Now, Mr. Tarika. Köszönöm szépen. Tarik Abrasz igen, elnézést az előbbiért, csak azt szerettem volna mondani, hogy nem hiszem, hogy helyes, hogyha egy tag azt állítja, hogy én valamit mondtam. Én nem említettem csalást vagy illegális tevékenységet, én csak azt mondtam, hogy civilizált módon kellene folytatnunk a párbeszédet. Elnök, köszönöm szépen. Bárki ezügyben? Rosa, Igen. A bizottság legutóbbi közleménye január 24-éről származik 2013-ból. Abban a közleményben a bizottság azt állapítja meg, hogy le fogják zárni az ügyet, mégpedig azért, mert a habitát irányát nem sérült, és ez azt jelenti, hogy ez már a 2012-es projektváltoztatások utáni döntés. Nem tudom, a bizottság mondaná erről valamit esetleg? Elnök, nagyon rövid komment a bizottságtól. Igen, köszönöm. Az új projektet illetően. ezt nem elemezték ki. A Habitat direktíva nem mondja ki, hogy a Natura 2000 verésze minden projektet ki kell értékelni, csak azokat a projekteket, amelyeknek várhatóan jelentős negatív hatása lesz, de az az illetékes hatóságra hárul, hogy döntsenek, hogy van-e ilyen várható negatív hatás. A vándormadarokról a központ jellege alapján tájékoztattunk, hogy mennyire érzékeny a fajnak az élete, mennyire veszélyeztetett, és ha jól értjük, akkor a hatóság úgy döntött, hogy nem szükséges egy teljes hatástanulmány. A Habitat direktíva ezt lehetővé teszi, de nem kötelező, hogyha a petíciót beadó azt akarja, hogy legyen ilyen hatástanulmány, akkor arra bizonyítékot kell feltárnia, hogy mik a várható negatív hatások. De nem látunk semmiféle bizonyítékot, hogy mennyire fontos ez a vándormadaraknak. Nem. Nem voltunk ott. Először is, mert nem szükséges. Másodszor, mert a bizottságnak nincs tényfeltáró helyi kapacitása. Ami a finanszírozást illeti, megadhatom a szót a kollégámnak. Igen, köszönöm szépen. Fernandez úr vagyok, és a mezőgazdasági fő, főigazgatóságról jöttem. Nagyon röviden a finanszírozás kérdését illetően. Olyan bizonyítékokat láttunk néhány nappal ezelőtt, amik alátámasztják azt, hogy a regionális fejlesztési alap részt vett ebben a projektben de nem kaptunk arra semmiféle bizonyítékot. Ezen felül. És a vidéki fejlesztési projekteket finanszírozhatja az alap is, bár általában a tagállamok azok, amik finanszírozzák, és az ő felelősségük az, hogy az inspekciókat és ellenőrzéseket elvégezzék. Az eredeti projekt ennek várhatóan elég nagy környezeti hatásai lettek volna, ezért hatástanulmány kötelező volt elvégezni. A bizottság, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartsa, ezért nem vesz részt az ilyen ö, auditálásokban, vizsgálatokban helyileg. Ha ezt tenni, akkor természetesen az lenne a feladat, hogy megállapítsa, hogy minden megfelelően működik-e. De most az a helyzet, hogy parlamenti interpellációkkal döntjük el a válaszok alapján, hogy milyenek látjuk a helyzetet. Köszönöm szépen. We are actually running a bit out of time. Elnök, kicsit lemaradtunk. Van-e valaki, aki ezzel kapcsolatban mondana valamit? Én azt látom, hogy nagyon eltérnek a vélemények. Ez azt jelenti, hogy nem tudom lezárni ezt a petíciót, mivel többen is jelezték, hogy nem akarják ezt. Úgyhogy a titkárságnak a feladata most az, hogy megpróbáljanak előrelépni. Ha csak simán nyitva hagyunk egy petíciót, ez nem elegendő, dönteni kell, hogy mit lépünk. Úgyhogy megkérem a titkárságot, hogy járjanak utána, ha van minek utána járni. Egyébként köszönet jár a bizottságnak, tényleg részletesen megnézték ezt a kérdést. Én nagyon sajnálom, hogy még ez sem elég a kollégáknak. Úgyhogy Köszönök minden információt. De most akkor majd a titkárság kell, hogy tovább lépjem. Megadom a szót a kérelmezőnek. Como, como decía antes y como se ha dicho desde Nos, korábban már elmondtam, és a bizottság is ugyanezt mondta. Mindig a kérelmezőnek kell mindent elvégezni, neki kell utána járni, hogy mik a viszonyok, hogy betartják -e a kitételeket, vagy sem. Ha nem teszünk semmit, akkor nem halad előre az úgy. ügy. Úgyhogy úgy tűnik nekem, hogy mivel a kérelmezőre hárul mindez, nem kap elég támogatást a bizottságtól. Sőt, a bizottság ezt be is ismerte, úgyhogy ennyi szerettem volna zárszóként mondani. Köszönöm. Elnök. Rendben. A titkárság megpróbál még vizsgálódni, és ezzel köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött, megosztotta a véleményét és nem zárom le a petíciót. A következő szennyvízelvezetés Spanyolországban. Hű, nagyon sok a spanyol téma ma. Úgyhogy a bizottságtól Fernández Gómez úr. És megadom ennek a szót. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a petíció arról szól, hogy nincs megfelelő szennyvízkezelés Latorréban, Spanyolországban. A bizottság válasza szerint a szennyvizet egy tisztító központba irányítják, de aztán igazából egy ülepítőbe kerül. Az ülepítő viszont megtelt, és kiáramlik belőle a szennyvíz, és bekerül a tengerbe. A bizottság úgy gondolja, hogy a szennyvíz az kihat most már a fürdővíz minőségére az El Grau-ban. Figyelembe vettük azt a tényt, hogy a népesség mérete ezen a területen, az érintett népesség egy kicsi, itt kevesebb mint tízezer emberről beszélünk. Ami a városi szennyvizek kezelésére vonatkozó irányelvet illeti, a tízezernél kisebb települések esetében megfelelően kell gondoskodni a szennyvíz kezeléséről. A vízminőségi kitételeket be kell tartani, és a 2005-ös irányelvet be kell tartatni. A jelenlegi adatok szerint, ami 2013-as adatokat jelent, az El Grau parton a fürdővíz minősége kitűnő minősítést kapott. És a szennyvízkezelő 2008 óta működik, tehát ez azt bizonyítaná, hogy nem történt vízminőség visszaesés a területen. Ezen kívül a bizottság megállapította, hogy, hogy Monkofában egy új szennyvízkezelő üzemet adnak majd át a következő hónapokban, úgyhogy figyelembe véve ezeket a, az adatokat, hogy kicsi a város, hogy a vízminőségre nem hatott ki a szennyvíz, illetve hogy új szennyvízkezelőt fognak üzembe helyezni, ezért a bizottság úgy gondolja, hogy nem kell lépéseket tennünk. De a szennyvíz irányelvet minden kitételét be kell tartanunk, és az Európai Bíróság előtt ezzel kapcsolatban van egy ügy, ahol a bizottság beperelte Spanyolországot, hogy tartsák be teljes mértékben ezt az irányelvet. Tehát figyelembe véve, hogy már történtek ilyen lépések, én úgy gondolom, hogy ez az egyéni eset nem annyira fontos. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és megnyitom a vitát. Guzman úr, asszony. Köszönöm szépen. Sajnos a kérelmező nem tud ma itt lenni, ezért szeretném a nevében védelmezni ezt a petíciót. Én találkoztam az érintett szervezettel. Én is erről a területről származom, Castellonéból, úgyhogy ezért vállaltam magamra ezt az ügyet. Tehát itt körülbelül 2000 emberről beszélünk, csak hogy van egy inkubátorpark a közelbe, illetve van egy kemping, úgyhogy itt a nagyobb képet kell látnunk, a szélesebb képet. A szengészet az közvetlenül beöntik az emberek a tengerbe, mert nincsen tisztító, az ülepítőt viszont nem tudják használni, mert egész egyszerűen nem elég arra, hogy a szennyvizet, a szennyvíz volumenét befogadja. Aztán ez az ülepítő megtelik, és kicsordul a szennyvíz, és rögtön belekerül a tengerbe. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül a tengerbe kerül a víz. Nyilvánvalóan ennek van közegészségügyi vonatkozása. Például gyermekeknél diagnosztizáltak bőrfertőzéseket a tengerben való úszás után. Aztán van a környezetvédelmi vonatkozások is. Ezen kívül sérül az idegenforgalom. Ez egy partmenti terület, van egy blue flag, egy blue flag part, tehát kitűnő minőségű a fürdővíz. Ez meg azt jelenteni, hogy ezekre mind kihat ez a helyzet. A bizottság azt mondja, hogy több irányelvet nem tartanak be, a habitat irányelvet, a vízminőség irányelvet, illetve a keret irányelvet, a vízkeret irányelvet. Ezen kívül szerintünk épp elég érv van arra, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót, a bizottság mossa a kezeit azzal a felkiáltás, hogy nem elég embert érít ez a probléma, de például nyáron a népesség drámaian megugrik, talán kétszeresére is, tehát mondjuk 5000 emberről van szó nyáron. A másik probléma, amit mondtam, van ott egy inkubátorzóna, egy kerámiagyár, egy, kem, egy kemping, és ez mint uh, súlyosbítja a problémát. Én értem, hogy a bizottság azt mondja, hogy igen, kellene, hogy megfelelően kezeljék ezt a vizet. De ebben a helyzetben a szennyvíz belefolyik a tengervízbe, és ez hátrányosan éríti a turisták és helyiek egészségét. Aztán igen, építenek egy szennyvízkezelőt, de évek óta, és nem tudjuk, hogy mikor fog kinyitni. Úgy tűnik, hogy önkormányzati szinten nincs elég pénz a befejezésre. Úgyhogy senki nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy a szennyvízkezelő nem sokára kinyitja majd a kapuit. Úgyhogy a katalán kormány értésére kell adnunk, és a munkofai hatóságok értésére, például küldjünk egy levelet, amiben magyarázzuk el nekik, hogy mi történik, és tartsuk nyitva ezt a kérvényt. Gracias, Chair. Köszönöm szépen. Kiegészítő információkat akkor megkaptuk, és akkor ez a telep megnyílik hamarosan, akkor talán érdemes lenne nyitva tartani ezt a petíciót, mert ezzel felgyorsíthatjuk a vízkezelő megépítését. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a vízkezelési tervvel. Nagyon bonyolult ebben a pillanatban még. A helyzet átláthatatlan. Nem értek teljesen egyet. A bizottság azt mondja, hogy ez a televíziót nem fog érinteni. Mindenki más mond. Az Európai Parlament ben ezt nem lehet érdemben megvitatni. Nemzeti szinten az emberek több adattal rendelkeznek. Nekünk annyit a kompetenciánk, hogyha a fürdővízzel nincsen semmi minőségi probléma, akkor a bizottságunk kompetenciáján belül hozzuk meg a döntést. Szerintem petíciós szinten ezt be kell zárni, aztán nemzeti szinten még lehet folytatni a vitát, de ez a regionális szintnek a feladata, és az a helyes szint, ahol ezeket a részleteket ütköztetni lehet. Mi itt a parlamentben nem tudunk technikai kérdésekről dönteni, nem is dolgunk ez. Beatrice, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Albió kolléga adatai alapján én azt mondanám, hogy azért ha a bizottság is megerősíti ezeket az adatokat, akkor a 2013-as fürdővíz minőséget már látjuk, hogy milyen volt, 2014-et még nem, és lehet, hogy közben hatalmas változások történtek. Tehát az adatoktól függ, hogy mit kell tennünk az autonóm régióban és az önkormányzat szintjén kell nyilván beavatkozni, de az EU szintjén is annyi felelősségünk van, hogy az aktuális adatokra támaszkodjunk, és ne elavult adatokra, tehát a legfrissebbekre. Álbeol, kolléga. Köszönöm. Téli Ricardo értek egyet abban, hogy ezt a petíciót legalább addig nyitva kell tartani, amíg a telepet meg nem építik. Az Európai Bizottság azért javasolja, vagy akkor javasolja a petíciót lezárni maga az Európai Bizottság is, amikor elkezdődik a telep működése. Az EU szintjén a kompetenciánk arra irányul, hogy legyen megfelelő vízkezelés, és szerintünk ez nem valósult meg. Tehát van európai kompetencia, és ez annak függvényében alakul, hogy mit kell mondanunk, hogy a legfrissebb adatok alapján mit látunk a fennvisztító telep megépítése utáni adatokra is szükség van. Terika Bresz? úr. Köszönöm szépen. A kolléganőm ugyanazt mondta el, amit én akartam, úgyhogy lemondok a szóról. jel, úr, köszönöm szépen. Elnézést, kicsit késő érkeztem, de a témát ismerem. Egy biztos. Az EU kompetenciája az, hogy vizsgálja, felügyelje a vízminőséget. Az egyetlen ok, amely alapján lezárhatjuk a petíciót, az, hogyha javult a vízminőség. De ezt verifikálni kell. Ha most lezárnánk a petíciót, akkor nem felelnénk meg kompetenciánknak, mert ez nem bizonyított, tehát ahhoz, hogy ezt lezárhassuk, a legfrissebb vízminőségi adatokkal kell rendelkeznünk, és ha javultak az adatok, akkor esetleg felmerülhet a petíció lezárása. Többen nem jelentkeztek szóra, mondja az elnök, vagy még mégis kíván valaki szólni? Nem. Jó. Ahogy az előző témában is, minden téma Spanyolország kapcsolatos, és mindenki spanyolul beszél. Végül is, miért ne? Remélem, hogy a spanyolok otthon is ugyanezt gondolják, hogy nagyszerű munkát végzünk. Nos, akkor ezt a petíciót nyitva hagyjuk nyilván. Kérünk egy friss értékelést a vízminőségről, és kikérjük a kormánynak a nemzeti hatóságoknak a véleményét arról, hogy hogyan kívánnak tovább lépni. A víz alapvető erőforrás, a víz maga az élet, úgyhogy itt felelősen kell eljárni. Jó, ha egyetértenek a kollégák, akkor ez lesz. Akkor rátérünk a következő petícióra. Nos, lám, lám, ez is egy spanyol téma. A Tahoe. A Tahoe folyó vízminőségével kapcsolatos téma. Valina asszony kívánta ezt előterjeszteni, úgyhogy meg is adom neki a szót. Ó, itt van maga a petens is. Akkor, akkor üdvözlöm Önt, asszonyom. Rozsana Ezsene Piretulidis és Migorán Gestácses Perez vendégeink és akkor rájuk irányuljon most minden tekintet. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először is meg szeretnénk köszönni, hogy meghívtak minket ebbe a bizottságba. A Tahó folyó állapota határ eset, és szeretnénk környékbeli lakosként védtelenségünket bemutatni. Néhány tényt szeretnék felsorolni, utána pedig Miguel Sánchez Perez kolléga pedig majd a hatóság nevében beszél. 2012-ben nyújtottuk be ezt a petíciót. Na, minden határidő közben letelt, 2013-ban újra itt jártunk, de továbbra sem vettek figyelembe semmilyen ökológiai szempontot a folyó meder tervezők, és ezért most tavaly decemberében kénytelenek voltunk ö, azt konstatálni, hogy a lakosság meghallgatása nélkül véglegesítették a tervet és a folyó elterülésének új medrének kialakítását gyakorlatilag a lakosság nélkül döntötték el. Ez a folyó nagyon ingadozó vízjárású, és a környék egyes magán érdekei szolgálatába akarják állítani a folyót. Az a csatorna, amely a Tahó vizét más folyókba vezeti át, 12 köbméter per másodperc kapacitású, míg a lakosság számára meghagyott vízmennyiség ennek a fele. Ezért gyakorlatilag a kormány egy áll reformtervet hozott létre, hogy megnyugtassa a kedélyeket, de gyakorlatilag az eredeti célját követi, és nem értünk egyet sem az első, sem a módosított tervvel, sőt bizonyos értelemben a módosított terv még rosszabb, mint az eredeti. Ugyanis a víznek mindössze 20%-a vezethető el kontrollált módon az új terv szerint. Még tovább kitolták a határidőket, hogy mikorra kell a jó vízminőségnek helyreállni. A vízminőség értékei folyamatosan a határérték közelében vannak. Tehát el kéne dönteni, hogy a folyó kié, kinek az érdekeit szolgálja, és egyértelmű számunkra, hogy az európai víz minőség irányelvet itt megsértik. Tisztelt Parlament, tisztelt Petíciós Bizottság, valaminek most történnie kell végre. El kell dönteni, hogy a környezet és a lakosság többségének érdekét képviseljük, vagy pedig egyes gazdasági lobbik érdekeit szolgáljuk. Az Európai Parlament szóval mondja ki világosan, hogy ezt a keretirányelvet komolyan gondolja az EU, vagy sem. A spanyol és portugál polgárok, akiket érint a kérdés, aki a Tahó mentén laknak, mind azt szeretnék, hogy a környék lakosságát szolgálja a folyó, élő folyó legyen, és ne gazdasági és ipari érdekeket szolgáló. Elege lehet már a spanyolokból, de hát ö, sok problémánk van, és nem véletlenül kérünk segítséget. Azt szeretnénk, látják itt a fotón, hogy mi történik, hogy a Toledo utáni alsó folyásra vonatkozóan, ami egyébként a világörökség része, ezen a területen a Tahó folyó több legyen, mint Szennyvíz csatorna. Márpedig a folyó vízének nagy részét elvezetik más folyókba, és a maradék folyó pedig szennyvíz csatornaként fungál. Ezzel többféle irányelvet, sőt a spanyol törvényeket is megsértik. Sértik. A Tahoe-ra vonatkozó 2014-es területrendezési tervet hát, módosították, anélkül, hogy konzultációt folytattak volna, és zárt ajtók mögött engedélyt adtak az átvezető csatorna megépítésére, vagyis elvették tőlünk a folyót. polgári kezdeményezésként küzdünk a folyóért, a petíció csak egy vonulata a küzdelmünknek, és 2013-2014-ben a legfrissebb ö, panaszunkat mai napi adatokkal tudjuk ö, alátámasztani, frissíteni, és kérjük, hogy ö, adjanak választ a kérdéseinkre. Itt a fotón egyértelműen látható, hogy madridi szennyvíz hogyan éri el a Tahót, és maga a Tahó folyó pedig az a kis erecskévé szűkül, amit ott alul látnak. Tehát az alsó folyása a Tahónak gyakorlatilag holt víz, csatorna vízminőségű, még öntözése sem alkalmas, illetve gyakorlatilag nincsen benne víz. Fürdővíznek aztán meg eleve nem alkalmas. 2027-re mondták, tolták ki azt a dátumot, amíg ö, helyre kell állítani a tahó eredeti vízminőségét. Miért? Mi indokolja ezt? Miért kell tizenvalahány évet erre várnunk? ha egy folyóból kiveszik a jó minőségű vizet, az egy nagyon egyszerű és leállítható lépés. Kérem, hogy segítsenek rajtunk és az ügyen. Úgy gondoljuk, hogy a spanyol kormányt az önök bizottságának is fel kell szólítania arra, hogy világos válaszokat adjon. Ezeken a képeken látható, hogy mi a helyzet. Ezek aktuális, friss fényképek, nem érdekel az előttiek, és ráadásul nem egyediek. Sok helyütt lehetne ilyet fotózni a tahó mentén. Gyakorlatilag 400 kilométeren keresztül ö, csatornaszerűen folyik a folyó, a építési tevékenységet nem korlátozták a folyó mentén, és elvezették a folyó vizét. Kérem, hogy tartsák nyitva a petíciókt, hogy panaszunkat, amelyet több fórumon is egyszerre benyújtottunk, máshol meghallgassák, és innen is nyomást gyakoroljanak azokra, akik a döntéseket hozzák. Köszönöm szépen! Az Európai Bizottságtól kaptunk egy részletes választ minden egyes lépésről, amelyet az Európai Bizottság eddig tett. Most pedig Lorde Alvarejusnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Igen, az Európai Bizottság foglalkozott ezzel a panasszal, és beindította az eljárást, információcserével kapcsolatban a spanyol hatóságokkal 2014 óta már különböző kapcsolatok merültek fel. December óben kaptuk a legújabb információt, tulajdonképpen minden információt megkaptunk, amelyen meg kell vizsgálni, hogy az Európai, Bizot, az Európai Uniós jogszabályokat megsértették-e, főleg a e, vízminőségre, a habitat és a madár e, védelmi irányelvre vonatkozóan. Szerintem decemberben már itt a szakbizottságban kitértünk erre, a tervet későn fogadták el, 2014-ben kaptuk meg ezt, aztán az Európai Bizottság értékelésére került sor, és ez most zárult le az Európai Bizottság javaslatát, remélhetőleg márciusban közzétesszük. Ez a cél. Ami a víz rendelkezésre állását illeti, megfelelő minőségben és mennyiségben, a megfelelő ökológiai helyzet fenntartására, és hogyha szükséges, a Mm, védett fajok megőrzése érdekében, ez persze szívügyünk. Az értékelés során bilaterális ülésre sor került 2014. novemberében spanyol hatóságokkal, és a hatóságokkal nagyon kitértünk, külön kitértünk ezekre a kérdésekre, erről több részletet nem tudok mondani. Márciusban az értékelési beszámolóban fogunk erről többet mondani. Köszönöm szépen! Nos, ezt 2012-ben kaptuk ezt a petíciót. 2014. júliusában kaptuk a legutóbbi választ az Európai Bizottságtól, és most elmondták, hogy miért nem tudtak bennünket tájékoztatni december óta. Most pedig Gutierrez úr két szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi támogatjuk szocialista frakcióként ezt a petíciót eh, ennek a eh, folyónak a védelmében. Én egy Alvercséből, Eszkalónából érkeztem, úgyhogy nagyon jól ismerem a helyzetet. És azt gondolom, hogy valóban megsértették a víz irányelvet, a víz sem mennyiségben, sem minőségben nem olyan, amilyennek lennie kellene az irányelv minimális elvárásai alapján, és amely elvárások egész Európára érvényesek. Ennek során az is nagyon fontos, hogy olyan petícióról van szó, amely nagy társadalmi támogatottságot kapott Tahoe Telvecsa települések részéről. A települések, a szociális szervezetek, a politikai szervezetek támogatják ezt. Tehát elegendő mennyiségű vízre van szükség. Minimális ökológiai környezetvédelmi öm, elvárásokról van itt szó a Tahoe és az Alverce folyók esetében. És aztán mindez ugyanúgy érvényes a, a vízduzasztókra is. Ez az egyik legfontosabb. Nagyon fontos ez az új gazdálkodási terv, amelyet értékelünk most. Ez azonban nem garantálja azt, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű víz álljon rendelkezésre. Ezért azt gondolom, hogy ezt a, ezt a petíciót nem szabad lezárni, és arra várunk, hogy márciusban a bizottság közé tegye a TAHU-ra vonatkozó gazdálkodási tervet, és ért, ebben értékelje az, hogy az irányelvet mennyiben sértették meg. Itt egy nagy politikai probléma merül föl, környezetvédelmi probléma, ezzel foglalkoznunk kell, és itt mindenképpen aktivizálni kell magunkat. Úgyhogy hadd mondjam el még egyszer, hogy üdvözöljük ezt a petíciót, nyitva szeretnénk tartani és minél hamarabb megoldást kell találni a gazdasági hatásokkal rendelkező környezetvédelmi problémákra. Elnök, köszönöm szépen. Most szeretném még egyszer elmondani, hogy mindent megpróbáltunk megtenni annak érdekében, hogy ne politizáljuk a petíciókat. Ez a petíciós bizottság, minden politikai frakció ugyanúgy felelős. Meg kell, hogy hallgassa a petíció benyújtóit, úgyhogy próbáljuk meg nem politizálni az ügyeket, mert hogyha politizáljuk, akkor a jövőben nagyon sok hatalmat veszítünk ezzel. Most pedig megadom a szót Budesz Vájosznak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagyon szomorú látni ezeket a fényképeket. Látjuk, hogy a, mennyi, mennyire habzik a folyó, pusztulnak a halak. A 70-es években egész Európában láthatunk ilyen fényképeket, de azt gondoltuk, hogy ez már a múlté. Már nagyon sok mindennek változnia kellett volna. Az Európai Bizottság válasz, válaszában először is nincsenek is egyértelmű bizonyítékok arra, hogy megsértették a törvényt, de aztán van egy második válasz, ez még értékelik, meg lesz hatástanulmány, hát nem tudom. Az elnök asszony is most mondta éppen, hogy nagyon sok spanyol ügy van, és azért végig kellene gondolni, hogy miért van ez így. Miért van ilyen sok spanyol ügy? nem tudom, minden ide jön, minden, nagyon sok platform létezik, de különböző szervezetek, különböző közösségek fogalmazzák meg ezeket a petíciókat, úgy tűnik, hogy a hatóságok nem igazán vannak tisztelettel az akár európai, akár nemzeti jogszabályokkal kapcsolatban. Ez nem csak egy kis tünet, ez már valódi betegségi állt össze. Ezt valóban komolyan kell venni. Remélem, hogy az Európai Bizottság egy kicsit a sarkára áll, és megvizsgálja, hogy mi történik Spanyolországban, persze nem csak Spanyolországban, másútt is, másútt is megsértik a jogszabályokat. Nos, látjuk, hogy számos petíciót nyújtottak be Spanyolországból, ez még egy ok arra, hogy próbáljuk megoldani a dolgokat. Számjon, képviselőasszony, köszönöm szépen. Na, hát mi bűzlik Spanyolországban? Egy kicsit túlságosan messze menne, hogyha megpróbálnánk mélyére menni ennek a kérdésnek, de térjünk vissza a folyókra. A helyzet az, hogy Spanyolországban a magán érdek alá tartozik most már a víz. A különböző golfpályák, teniszpályák, stb. rátették a kezüket részben erre. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb probléma, amivel szembenézünk a Tahó és más folyók esetében is. Mi azt szeretnénk elérni, hogy elegendő átfolyás legyen ahhoz, hogy a folyó túléljen, megmaradjon. Ez megfelel minden európai irányelvnek is ezért azt gondoljuk, hogy ezt a petíciót mindenképpen nyitva kell tartani. Néhány héttel ezelőtt az Euró folyóval kapcsolatban hallgattuk meg egy petíciót, és már felmerült az, hogy nem kellene egy delegációt küldeni erre a területre, hogy megvizsgálják ezt a e, problémát. Gondolkodjunk praktikusan, hogyha sor kerül egy ilyen delegációs látogatásra, akkor már üssünk két legyet egy csapásra, és a Tahó ügyét is vizsgáljuk meg. Én azt szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció. Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy márciusban még nem, márciusig még nem készül el a jelentés, úgyhogy márciusig mindenképpen nyitva kell tartani. Fontosnak tartom, hogy a helyszíni látogatásra sor kerüljön, hogy megtudhassuk, hogy miről van szó. Köszönöm szépen. Sí, mm, reiterar, bueno, primero agradecer a los peticionarios. Köszönöm szépen. Én is szeretnék még egyszer köszönetet mondani a petíciót benyújtónak. Spanyolország, Németország után a második helyen áll a petíciók benyújtásának számában. Hogyha ezzel azt gondolják, hogy a petíciós bizottságot csak akkor azok az országok keresik meg, ahol a hatóságok nem működnek e, jól, ez nem így van. Spanyolországot ismerjük, a jogi helyzetet ismerjük, az Európai Unió és a petíciós e, e, bizottság ismert intézmények Spanyolországban, és ezért gyakrabban fordulnak hozzánk, akár környezetvédelemben, akár máshol. Akárhol is ezt a szakbizottságot kihasználják politikai célokra, és de hogyha ez megtörténik, akkor okafogyottá válik a munkánk. Ezt a petíciót mindenképpen nyitva kell tartani, amíg nem látjuk egyértelműen, hogy hogy hogy néz ki ez a terv illetve ez a beszámoló se Kanyéta, se senki más nem fogja azt mondani, hogy a Tahó folyót tönkre kell tenni. Hogyha valaki a környezetvédelemért és a mezőgazdaságért felel, akkor a törvényeket be kell tartania és a megfelelő irányelveket. A gazdálkodási tervekre várunk, és ezeknek az értékelésére, amikor az Ibruval kapcsolatos polgári kezdeményezésről volt szó, akkor is azt mondtuk, hogy várjuk a márciusi beszámolókat. A spanyol hatóság ugyanúgy, mint minden normális demokratikus ország hatósága betartja a törvényeket. Várjuk, hogy márciusban milyen beszámolót kapunk a bizottságtól. Hogyha kiderül, hogy betartják a törvényeket, az jó, ha nem, akkor ezt korrigálni kell. De nem szabad politikai célokra kihasználni a bizottságot, Sebastian képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ezt a petíciót nem szabad lezárni, csak egy kicsit hadd legyek, hadd fogalmazzak árnyaltabban. Én a Castilla pártot is képviselem a frakciónkban, amely párt nagyon erős eh, a régióban, a Tahó régiójában, és a Tahó minőségét igyekszünk, vízminőségét igyeksz, igyekszünk javítani. Aztán a Valencia eh, régióból származó kompromisszumpártot is képviselem, az az a régió, amely be folyik a tahó vize a duzzasztó gátakon keresztül. Én azt szeretném, hogyha nyitva hagynánk a, ezt a petíciót. Nem is annyira a vízről van szó, hanem a folyók használati módjairól. Márciusig várnunk kellene, de egy, néhány dolog azért már most is eléggé világos. A víz irányelv kimondja azt, hogy először ökológiailag megfelelő átfolyást kell biztosítani a folyónak, hogy a folyó életképes legyen. És csak akkor lehet, csak ez után lehet más célokra ipar, mezőgazdaság vizet vételezni a folyóból. Tehát először az első lépést kell megtenni, és utána a másodikat hogyha a környezetvédelmi gondolatot szem elől tévesztjük, akkor már nincs miről vitázni. Ami a regionális konfliktusokat illeti, ez lesz a következő lépés, mi nyitva hagynánk a petíciót mindenképpen. Köszönöm. Full consensus this. Akkor most végre teljes mértékben egyetértünk, és nyitva marad a petíció. Ismerjük el a bizottságnak a munkáját, és mondjunk köszönetet. E, nem történik ez meg gyakran, de itt most el kell ismernünk, hogy nagyon nagyot léptek előre. Először is jogsértési eljárást indítottak, utána folytatták, és betartatják Spanyolországgal a bírósági ítéletet. A bizottság jogi lépéseket tesz továbbra, is. Majd márciusban teszik a teljes értékelést, úgyhogy azt javaslom, hogy a májusi ülésünkön vegyük fel ezt a pontot a napirendre, addigra minden információt megkaptunk, és akkor lezárhatjuk a petíciót. Tehát ez egy kis nyomás nem csak a bizottság felé, hanem mindnyájunkra, különösen a spanyol kollégákra, hogy továbbiakban is vizsgálják, hogy mi történik ez ügyben. Megtehetjük ezt? Igen, jó rendben. Ez volt az utolsó napirendi pontunk. Úgyhogy kérem, és köszönöm mindenkinek, hogy ennyire figyeltek, és hogy ilyen röviden szóltak hozzá és ilyen hatékonyan. Úgyhogy holnap találkozunk, a koordinátorokkal pedig fél hatkor találkozunk, úgyhogy van idejük egy kis kávéra.